Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kicsit vártunk a kezdéssel, mert tudtuk, hogy nem volt annyira kellemes a közlekedés, mint ahogy szerettük volna, de talán azért kezdjük el, hogy ne legyen túl nagy a késés. És akkor váltanék is német nyelvre. Szeretném köszönteni Önöket az idei első lésünkön és nagyon boldog, sikerekben gazdag új évet, 2020-at kívánnék mindenkinek. Van még egy pont, amit mindjárt előre bocsátanék, és most megint angolra vártok, az udvariasság kedvéért is, mert itt vannak a brit kollégáink. Úgy tűnik, hogy az az utolsó alkalom lesz, hogy a brit kollégáink is itt vannak velünk a Kulturális Szakbizottság ülésén és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a kemény munkáért, az elkötelezettségükért. Julie Ward többek között évekig volt a bizottságunk tagja, aztán vannak olyanok is, akik csak egy jogalkotási cikluson keresztül voltak velünk, de ez egy furcsa nap, és egy picit furcsa a következő hét is még, mert az önök számára jogalkotási munka véget ér a parlamentben. Sajnálom, és szomorú is vagyok, hogy elhagynak bennünket. Nagyon jó volt együtt dolgozni önökkel az elmúlt években, hónapokban. Azt hiszem, hogy nagyon elkötelezettek, szenvedélyesek az európai projekt iránt, különös tekintettel a kultúrára és az oktatásra, és a szakbizottságunk nevében szeretnék mindannyiuknak minden jót kívánni a jövőre, és még egyszer köszönetet mondani lehet, hogy lesznek majd a jövőben lehetőségeink, akár milyen formában is működik majd az együttműködés önök között, illetve az EU között, hogy találkozzunk más szerepkörben, más funkciókban a jövőben. Köszönöm szépen még egyszer az együttműködést, a munkát. Szívesen mondanám, hogy maradjanak, de hát más döntés született. Köszönöm, hogy itt voltak, és viszontlátásra. Isten önökkel! Nos, hát ha nincs ellenvélemény, ellenvetés a napi rendet illetően, akkor azt fogadjuk el ebben a formában, vagy kérdezem, hogy van-e bárkinek hozzászólni valója, úgy tűnik, hogy nincs. A december 4-i ülésünk jegyzőkönyvét megtalálják a dokumentumai között. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése itt sem látok kezeket, akkor javaslom, hogy ezt tekintsük elfogadottnak, amennyiben a szakbizottsági ülés során, illetve végéig nem érkezik ellenvetés. Milyen nyelveken van tolmácsolás a mai napon? Francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, magyar, lett, lengyel, szlovák, szlovén, bolgár, román és horvát nyelveken. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden jelenlévő tag tolmácsolást fog kapni, de éppen most látok valakit, aki szót kérne. Laurence Ferrand. Euh, Elnök asszony, csak szerettem volna kiegészíteni a bevezetőjét, hogy bemutassak egy új ö, ö, képviselőt a Rinyú frakciótól, Monika, aki a Kulturális Bizottságtól, és amely ma egyben a Foglalkoztatási Bizottságban is részt vesz, és szerettem volna a bizottság valamennyi tagjának bemutatni kolléganőmet. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlöm itt a szakbizottságban, és várjuk, hogy a következő években jól működjön az együttműködés. Köszönöm. Julie. Köszönöm. Nagyon kedves szavakkal fordult hozzánk nem feltétlenül érzem úgy, hogy válaszolni akarnék, vagy tudnék, hiszen ez egy, hát mégiscsak érzelmektől, érzelmekkel dús pillanat. Egy fiatal kulturális vezetőt hoztam magammal, és azt gondolom, hogy ez azért fontos, hiszen azért a jövő záloga mégiscsak az ifjúság két napig követi a munkámat, ott ül hátul, úgyhogy Matyi tulajdonképpen a jövő már a ti kezetekben van. Európai ügyekben ti lesztek a felelősek. Hatalmas nagy energiával jött, és azt gondolom, hogy ez jól vezeti majd itt a munkát. A leadership program részeként dolgozik, amely nyilván ágazati kérdésekkel foglalkozik. Köszönjük szépen. Azt is, hogy fiatalokat hoz be a szakbizottságba, hiszen a brit fiatalok számára akár vezetők, akár más funkciót töltenek be, vagy nem töltenek be funkciót. Lényeges, hogy itt legyenek, mert valóban a megtörő kapcsolatot ők áthidalhatják a jövőben. Akkor visszatérnék a webstreaming kérdésére. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy interneten követhetik ezt a szakbizottságot. Nem hiszem, hogy emlékeztetnem kell arra, hogy megfelelően viselkedjenek. A koordinátorok ülése 2019. december 4-e, nem 1919, és bejelenthetem, hogy a negyediki ülésnak a határozatait, amelyet 6-án kiküldtünk decemberben, elfogadottnak tekintjük, mivel december 9-éig a módosítók vagy megjegyzések benyújtásának határidejéig nem érkezett semmi. Következő napi rendi pontunk a, na, az EU-s költségvetés 2018. évi mentesítése. Ez egy határozati javaslat, illetve egy tervezet, erről fogunk majd szavazni, és szeretnék most a struktúrát munkáért köszönetet mondani mindenkinek, az árnyékjelentéstevőknek, illetve minden más olyan képviselőtársamnak is, aki módosítót nyújtott be. És akkor ezzel rá is térhetünk a szavazásra. Mindenki elhozta magával a szavazókártyáját? Remélem, hogy műszaki, technikai szempontból is minden működik, mert akkor kezdhetjük is. Ez tehát a Discharge 2018, általános költségvetés, Európai Bizottság. Egyes módosító. Ki támogatja? Ellenvetések. Tartózkodók elutasítva. Kettes módosító. Mellette ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosított visszavonták, ezért az ötössel folytatjuk, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító, elnézést, javítja magát az elnök, hatos, hiszen a 3 és 19 fogyottá vált, tehát hatos mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízest visszavonták, tizenegyes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodók, el, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17-es, két részben szavazzunk róla, első rész kitámogatja, Második e, ellenvetések tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as szobeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön a végszavazás. Név szerint Mindenki használja a szavazókártyáját. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És nagy többséggel elfogadtuk. 24-3 ellenében egy tartózkodás mellett. Folytatjuk. Ez a fordítószolgálat mentesítése. Első kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító következő mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Hetes mellette, ellene tartózkodók. Ez két részben elnézés, tehát első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. Végszavazás lesz itt is, elektronikusan megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. és 27 igen, egy tartózkodás mellett ezt is nagy többséggel elfogadtuk, mondhatnánk szinte egyhangúan. Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Okay, dann kommen wir jetzt zu Punkt 7, Prüfung des... Tehát hetes napi rendi ponttal folytatjuk. Az Európai Technológiai és Innovációs Intézet a téma az európai kapacitások vizsgálata, Judith Bunting volt a felelős. Az ITRE, az illetékes szakbizottság, de mielőtt megadnám a szót, a jelentéstevőnek szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje január 27-16 óra, és a szakbizottságban pedig majd március 17-én szavazunk erről. Panting asszonynak meg is adom a szót. Hello, um... Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Uh, ich würde darum bitten, please... Elnök, hogy kérjem azokat, akik elhagyják a termet, tegyék azt csendben, hogy mi folytathassuk a munkánkat a szakbizottságon belül. Köszönöm. Köszönöm szépen a sok jó kívánságot itt a Brexit kapcsán, tényleg elég borzasztó ez az egész. Ugyanakkor úgy érzem, hogy megtiszteltetés, hogy részt vehettem a dosszi kidolgozásában, ami már ilyen közel van a Brexit határidejéhez. Miről is szól ez a jelentés? Stratégiai innovációs agenda az EIT számára, amely hát valami olyasmi, amiről sose hallottam, és mégiscsak az enyém lett a feladat és ez is, ez is azt mutatja, hát ezért is vagyok itt tag, hogy elkötelezett vagyok a kultúra iránt, 30 évig dolgoztam újságíróként is, ezért is kicsit furcsa számomra, hogy sosem hallottam erről a témakörről, de a saját munkám során is észrevettem, feltűnt, hogy többen nem ismerték ezt az intézményt, Úgyhogy először erről fogok beszélni, majd pedig rátérek a jogalkotásra. 2019-ben, tavaly júliusban a bizottság egy új jogalkotási csomagot prezentált, ami egy átdolgozás, tulajdonképpen Krisztián Éler fogja majd ezt mindjárt bemutatni, és az innovációs agendát, ami az én asztalom. 27 oldal terjedelmű az anyag, és ez a csomag a költségvetést vetíti előre a következő hét étre, és mi szakbizottságként a parlament 3 milliárd eurót képzelt el, amit Európa szerte kellene azért elkölteni, hogy az oktatást, a kutatást, illetve hát a vállalkozásokat támogassuk. És ettől olyan érdekes ez az EIT. Ez nem egy tisztán akadémiai intézmény, hanem egy olyan, amelynek a, a feladata a fenntartató fel, fejlődés fenntartása az egész Európai Unióban. Mert hogyha az innovációt támogatni tudjuk, és a klímát is magunk oldalára állítjuk, akkor ezt a kiváló elképzelést támogassuk, mert új elképzelések fognak születni a KKV-k részéről, hiszen munkahelyeket lehet teremteni, ebből adóbevételek származnak, hiszen a vállalkozások generálnak ilyen bevételeket, és ez az egész gazdaságot felpörgetheti. Ebben a jogalkotásban nagyon sok mindent beleszuszakoltak, ami túlmegy azért az EIT-n, túlmutat rajta, különösen annak magfeladataira is funkciót betöltőire gondolunk, de majd Krisztián Éler mindjárt többet mond. Miért nem hallottam erről az EIT-ről? Kicsit aggódtam, hogy milyen minőségű kutatás zajlik ott, de szerencsére nem volt igazam, ugyanis az EIT kiváló munkát végzett. Nagyon jó a websájtjuk is, de a marketingre is koncentrálnunk kell, erről is mindjárt szólok, mert azt gondolom, hogy legalább a képviselőknek eh, értesülniük kellett volna az intézmény munkáról, munkájáról, hiszen az európai fenntartható eh, fejlődésről és az oktatásról van szó. Nem úgy kell elképzelni ezt az intézményt, mint egy egyetemet egy nagy kampusszal, ahol az oktatás zajlik, van egy administratív központ, közigazgatási központ, de innen tulajdonképpen egy egész hálózatot képzeljenek el, amely hálózaton belül különböző intézmények kooperálnak egymással. Ezért helyezkedhetnek el Európa szerte. Az EIT 8 területre fókuszál, én egyfajta osztályokként gondolok rára, de Knowledge Innovation College-ként kaptak nevet, így vonultak be a köztudatba. Mely területek ezek? A bizottság és a korábbi képviselők rögzítették ezeket, például egészségügy, klíma, digitális világ, élelmiszer, termelés, utazás, nyersanyagok, azt hiszem, hogy ez mind a hét volt. Nézzék meg a websájton. Ezek tehát a Knowledge Innovation committee és vannak kutatási egységek, és ott vannak a magánvállalkozások, kis és közepes méretűek, ők dolgoznak ezekben a hát tudás háromszögekben. Nézzük meg akkor a jogalkotást. Az innovációs agenda egy rövid dokumentum, ahogy mondtam, 27 oldal terjedelmű, de ez is kiváló anyag. És én azt próbáltam meg, hogy a mellékletet és a magyarázó, részletező leírásokat beemelni a jogalkotásba. 95 módosítót szedtem össze, de ne jegyenek meg, fókuszáltan dolgoztam. Teljesen világos, hogy nagyon fókuszált az információ, és ezt nyilván a jogalkotási agendában is meg kell mutatni. Van egy központi célkitűzése az intézménynek, a prioritásaik ezeknek a közösségeknek pedig mind a nyolc ilyen területre kiterjednek. A kulturális és kreatív iparágra koncentrál többek között, ezt nyilván tetszeni fog önöknek, a költségvetésre és a más programokkal való együttműködésre is. A Horizon finanszírozza egyébként az elképzelést, ezen belül ugye innovációs támogatás van, és a Horizon 2020, tehát ahogyan mondtam, ezek a programok egymással is kooperálnak. Az jogalkotáson belül is, a mellékleten belül Sokszor esik arról, hogy hogyan kéne oktatni, képezni a vállalkozókat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges pont. Volt egy audit néhány évvel ezelőtt, amelyben azt mondták, hogy az eit belül nem elegendő ez a vizsgálat. És ahogy ez meg szokott történni, túl lendült az inga, a biznisz irányba most. Nem akarnám ezt kiemelni, a szándékokat nem akarnám megszüntetni, de a, tudás, a tudományos és a technikai oktatást szeretném visszavenni a szövegbe, hiszen ha nincsenek jó technikai ötletek, akkor hiába akarunk bizniszelni. Mondjuk a szolgáltatások tekintetében is a tudományos megértésre szükség van, hogy ezeket terjeszthessük, promotálhassuk. A becsvágy is nagyon fontos, világosá kell tenni, hogy nem vehetjük át a világot, hogyha elé, nem vagyunk elég becsvágyók. A kutatóközpontnál részt vettem egy briefingen, ahol azt mondták, hogy nagyon le vagyunk maradva Európában. Kína a vezető az ezen a területen, tehát az energiánkat máshova kell csoportosítani meg akarjuk akadályozni, hogy ez más tudományos területeken így történjen, ezért becsvágyóan kell eljárni. Említettem korábban, hogy nagyon kevesen hallottak az EIT-ről, éppen ezért támogatom az EIT marketing és kommunikációs tevékenységét. Ezen jogszabályon belül pedig létezik egy kitűnő regionális befektetési és beruházási rendszer, amely az újabb tagállamokat szolgálja, az én módosítóim is szolgálják ezt a szabályozást. És célunk az is, és erről is egy módosítót készítettem el, hogy a nemek közötti egyenjogosítás egy horizontális politikává váljon. Nagyon fontos az átláthatóság az EIT működésében, illetve kikek működésében, mert sokan úgy érzik, hogy akik már megtették a befektetési lépéseket, a hasznot maguk akarják lefölözni. Világossá kell tennünk, hogy a kis és középvállalkozásokat is üdvözöljük a tevékenységi horizontban, és az EIT igazgatójával való eszmecsere után um, tisztázódott, hogyan lehet uh, a kis és középvállalatokat jobban hely, helyzetbe hozni az EIT tevékenységében. Végezetül pedig az új, a kikere vonatkozó új javaslat a kreatív iparágakra is vonatkozik, Tudjuk, hogy nagyszerű gondolatok, ötletek jelennek meg Európában, és ez az a terület, ahol mi a kulturális iparágat eh, az Európai Unió teljes szolgálatába állíthatjuk. Hölgyeim és uraim, a véleményemet elolvashatják, remélem támogatják a módosítókat. 27-en a beadási határidők módosítás, és persze kíváncsi várom a kérdéseiket, és köszönöm, hogy figyeltek nem 27 hanem 17 ke a módosítók beadásának határideje. Ezt a... Nem javít az elnök, tévedtem. Valóban január 26 7-e a módosítók beadásának határideje. Az árnyék jelentéstevők jönnek. Krisztián Éler, majd, hát mindesetre Krisztián Éler kap először szót. Tessék, parancsoljon for your effort. Um, have... Hát- Köszönöm az erőfeszítéseit. 15 évig a Horizon uh, keretprogram előadója voltam. És azt szeretném kérni a bizottságtól, a szakbizottságtól, hogy érjük meg, értsük meg, hogy azért nem ismeri a nagy közönség az EIT-t, az Európai e, Technológiai Innovációs és Technológiai Intézetet, a bizottság szervezeti munkájából ered, két főigazgatóság alá tartozik. Tehát nem politikai oknál fogva nem annyira ismert, és a DJIT soha nem promotálta, nem hí, vitte jó hírét az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek, mondjuk az energiát tárolás, vagy a környezeti kérdések más kiírások tekintetében is megjelenhettek volna. Például mintegy 4 milliárd eurót az intelligens városok programjára költött a bizottság, de az EIT integrációja nem volt feltétele a projektek végrehajtásának. Vannak tehát ezek az Európai Innovációs és Technológiai Intézetek Európa szerte, de az náluk megjelenő gondolatok gyakran nem jelennek meg a konkrét programokban, mert eh, ez nem feltétele a kiírásnak. Amikor tehát azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet az EIT-t jobban helyzetbe hozni, promotálni, akkor először az Európai Bizottság házatáján kellene seprege, sepregetni. Sepregetni kellene, hogy promotáljunk tehát. Nagyon fontos, hogy az EIT-t széles körben integráljuk az európai politikába. Például az élelmiszeri élelmiszervizsgálati kikket az élelmiszer szakpolitikai eszközökbe lehetne integrálni. Például Izraelben létezik már egy ilyen e, európai intézet, de Marokkó irányba, a földközi tenger ö, térségében lévő ország, harmadik államok fele is ö, kinyújthatjuk a karunkat ö, a kikek létrehozásával. A voltak éppeni probléma tehát abban rejlik, és itt jelentkezik a munka, hogy az EIT-t minden európai finanszírozási rendszerbe jobban kell integrálni. Ekkor, ha ez megtörténne, az EIT is ismerebb volna, és sokkal nagyobb hatása lenne nem csak az intézményi politikában vagy a költségvetési kérdésekben jelenne meg az EIT. Üdvözlöm az előadó munkáját, jó irányba mutat a munkája, és kicsit egyrészt az ITRE-ben előadó vagyok, másrészt pedig az átdolgozás előadója vagyok itt a Kultban, a Kult szakbizottságban tehát megosztott két kalapot hordok egyszerre, de azt hiszem, hogy mégiscsak átlátom a dolgot, és fontos, mondom kult előadóként, hogy az oktatásról ne feledkezzünk meg. A tárgyalások a másik jogalkotóval nehezek lesznek, de vélhetőleg most fog az megtörténni, hogy a bizottság, aki a tanács és a parlament között közvetít, legalább egy hangon szólal meg, idáig megosztottak voltak a két főigazgatóság felelősségi tere okán. És mindig egymásra mutogattak, és amikor a költségvetési megszorításokkal álltunk szemben, akkor mindig ez a bűnbakkeresés volt az oka ennek. Remélem, hogy a bizottság most végre valóban az honest broker, az elfogadatlan közvetítő szerepét játsza majd, és nem egy intézményi harc alakul ki, amely uh, hosszú távon mégiscsak inkább meggyengíti az Európai Innovációs és Technológiai Intézet pozícióját. Köszönöm Krisztián Élert. Dominik Ruiz Deveza nincs itt. Melbárda asszony a következő árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Banting asszonynak szeretném megköszönni a fontos munkát, amelyet végzett. E dosszi elkészítésében majdnem száz módosító e, került benyújtásra, ezek már magukért beszélnek. Különösen üdvözlöm, hogy az előadó a kikek kulturális és kreatív iparában, iparákban való részvételéről is szól. Azt gondolom, hogy itt egy nagy potenciál rejlik arra, hogy minőségi helyi kezdeményezéseket bevonjunk. Fontos, hogy az innovációt ezen iparágokban támogassuk, és biztosítsuk, hogy az innovátorok megfelelő válasz, vállalkozói készségekkel is rendelkezzenek, és ezért a tudásukat fel tudják használni a piacon. Ami a regionális innovációs rendszereket illeti, fontosnak tartanánk, hogy a jogosultság kérdését pontosabban célozzuk meg, hiszen nem csak az EU keleti részében és a kisebb tagállamokban nehezebb pályázni, hanem egyes nagyobb országokban, mint Spanyolországban és Olaszországban. Ez pedig azt jelenti, hogy az EU kutatói, innovátorai és technológiai munkatársai ezen országokban dolgoznak, innen jönnek. Figyelembe kell venni, hogy a rendszer finanszírozása már most is szűkös, éppen ezért az eligibilitás, a jogosultsági kérdést a Horizon országok listájával volna érdemes kiegészíteni. A regionális innovációs rendszer ugyanakkor nagy szükség van annak érdekében, hogy a földrajzi egyensúlytalanságot kiegyensúlyozzuk. Ami a kolokációs központokat, illetve földrajzi egyensúlyt illeti, nem látom be, hogy miért ne lehetne több mint tíz szakképzési központ, Ami pedig a kéket, kékeket magukat illeti, az EIT célja az kell, hogy legyen, hogy a kikek maguk is jobban hozzáférjenek a finanszírozáshoz, és a kikek fontos, hogy maguk is bevétel létrehozó stratégiákat dolgozzanak ki. Ezen észrevételeim szellemében több módosítót készítek elő, de biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a közös nevezőt az előadóval, és örömmel tekintek a közös munka elébe. Köszönöm. Köszönöm szépen. A többi frakció árnyék jelentéstevői egységesen nincsenek itt. Ilyen módon tehát megkérdezem, hogy van-e még bárki, aki hozzá akar szólni a kérdéshez. Úgy tűnik, hogy nem, akkor most a bizottságra nézek. Kéri a bizottság a szót? Igen, tessék bizottság. Köszönöm szépen, köszönöm ezen pozitív észrevételeket. A bizottság üdvözli a Banting asszony által és a többi képviselő által tett megjegyzéseket. Üdvözöljük, hogy az oktatás és képzés kérdésére hangsúlyt fektetnek, és ahogyan elhangzott, a fókusz a vállalkozói képzésen kell, hogy legyen, de a többi szempontot is figyelembe kell venni. Biztosítanunk kell, hogy ez fontos szerepet kapjon, hiszen ez a legjobb, amit tehetünk mármint a vállalkozói tudás képzését koncentrálva. Ami pedig a kékek autonómiáját illeti, arra ösztönözzük őket, hogy több kis és középvállalkozást vonjanak be munkában, de az ő fellépésüket mindig úgy kell irányítani, hogy a pénzügyi fenntarthatóság céljának meg tudjanak felelni. Üdvözöljük a kulturális és kreatív iparágakról val törődő új kik felállításának ügyét. Ebben fontos, hogy együttműködjünk önökkel. 2028-at javasol az előadó az egyik módosításában, de hát ez a jelenlegi pénzügyi keretprogramon túlmutat, ilyen messze nem tudunk tehát tervezni, ezt csak jelzem. Ezen felül Biztosítani szeretnénk, hogy fennáll a koherencia a más jogalkotói javaslatokkal, és a célok a márciusban a Horizon Europe program kapcsán létrejött közös megegyezés szellemébe járunk el. Tehát a bizottság örömmel fogadja az önök válaszát és észrevételeit. Köszönjük szépen! Úgy tűnik, hogy senki más nem kéri a szót, akkor rátérünk a következő napi rendi pontra. Christian Éler, az előadó itt az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről szóló vélemény átdolgozásáról van szó, és megadom Christian Élernek a szót. Köszönöm. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, de azt hiszem, hogy ez nem eléggé világos, és sok részlet hiányzik belőle, tehát lehet, hogy nem az átdolgozás a legjobb fellépés. Egy sor módosítót javasoltam, amelyek főleg a nagyobb jogbiztonság létrehozását szolgálják. A tervezet főpontjai abban rejlenek, hogy az EIT finanszírozását biztosítsuk. A Horizon Európa program 4%-os, finansz, 4%-os részével. Ezen felül biztosítsunk egy kulturális és kreatív ipar kiket a 2021-2027-es időszak prioritásaként, biztosítva, a megfelelő finanszírozást anélkül, hogy a meglévő kikkek finanszírozását veszélybe sorolnánk. De el kell ismernem ugyanakkor, hogy nem lehet vakon támogatni mindent. A pénzügyi fenntarthatóság per definíció nem az EIT-ben nem csak egy költségvetési kötelezettség, a pénzügyi fenntarthatóság – a kikeknek is kötelezettsége. Tehát nagyon fontos, hogy ne vakon támogassunk mindent. De voltak éppen az a lényeg, hogy ne veszélyeztessük a már meglévő kikek működését. Az előadó külön ki szeretné hangsúlyozni, hogy fontos a CCI KIK finanszírozásának biztosítása, mielőtt 2025 után egy újabb KIK jön létre. Ami pedig az általános és a specifikus programok, célkitűzések és a különböző programok szinergiáját illeti, ez az egész javaslatnak egy hiányos pontja. Fontos, hogy a szinergia kérdéséről más programok is szóljanak. Beszéltem az előző felszólalásomban az intelligens városok programról, de más programokra is igaz lehet az, hogy fontos volna az Európai Innovációs és Technológiai Intézet szaktudását bevonni a programokba. Nagyon fontos számomra a vélemény megfogalmazásánál az is, hogy a Horizon 2000 programra is kitérjünk. Az EIT misszió megerősítése, céljának megerősítését a Horizon programhoz kell igazítani, és fontos, hogy a potenciális partnerekkel és stakeholderekkel, szereplőkkel jobb kapcsolatot teremtsünk, és a releváns, intelligens, specializációs stratégiákhoz való kapcsolatot megteremtsük. Aggasztó, hogy a strukturális alapokkal való tárgyalás során nincsen utalás a kikekre végignéztük a tagállamok operatív programjait, és az EIT-re egyetlen utalás sem történik, hát ez hihetetlen, ez döbbenetes. Biztosítani kell egyrészt a tanács részéről, másrészt pedig a tárgyaló csapat részéről, hogy, hogy az operatív, a tagállami opok, operatív programok tartalmazzanak igenis EIT-re való utalást, hiszen értelmetlen, hogy megnyitjuk az EIT-ket, finanszírozni akarjuk őket, biztosítani akarjuk számukra, hogy a strukturális alapból is pénzeket kapjanak, közben meg nem tudjuk, hogy ez hogyan fog megtörni. Másrészt a felsőoktatás innovációs kapacitásának megerősítése is egy fontos cél, annak érdekében, hogy az innovációs ökoszisztémákat megteremtsük, az új kikek prioritási területen való kialakítása is fontos, és eh, a Horizon Európa prioritásait kell figyelembe venni itt. Az első kik 2022-ben jön létre a kulturális és kreatív iparágak területén. Még egyszer el szeretném mondani, a DJ eac nak intézve mondandómat, hát ez egy komoly csata volt, Az ITRE szakbizottság és a KULT szakbizottság harcolt, anyatigrisként válvetve harcolt ezért az ügyért, és eleinte a bizottság nyitott, bizottságnál nyitott, a bizottságnál nyitott ajtókat döngettünk, de mégiscsak emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy kemény csata volt, és gyakran a tárgyaló partnereink, partnereink nem értették a kreatív ipar nagy fontosságát. Igaz, hogy a kreatív ágazatban a vállalkozói szellem nagyon fontos, de fontos, hogy a technológiával való összekapcsolást is megteremtsük, hiszen ez egy igazi lendületet adhat a kreatív iparágaknak. egyértelmű döntésnek tűnik, ahogy döntöttünk, de ne felejtsük el, hogy ádáz harc dúlt a múltban azért, hogy ez az eredmény létrejöhessen. Végezetül az DJL vette át a vezetést, a másik főigazgatóság inkább szkeptikusnak mutatkozott, és nem támogatta a javaslatot. Egy szóval úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell, hogy az átdolgozás az Horizon Europe program átfogó és integratív európai társadalmakról mondott célkitűzéseinek megfeleljen, és egy integráltabb megközelítésre van szükség, hiszen ez egy nagyobb nyomatékot ad a programoknak pénzügyi szempontból is, és azzal is tisztában kell lennünk, hogy fájdalmas vita áll még előttünk a pénzügyi a számokról a finanszírozásról, valószínűleg a második időszakban különösképpen, és figyelni kell arra, hogy az EIT nem lehet, nem játszhatja el a bűnbak szerepét. Köszönöm, Krisztián Éler. Banting a tessék. Forgive me, I'm not... Elnézést, nem vagyok biztos, hogy Dominic Cruz nincs itt, és árnyékjelentéstevők sincsenek. Tehát köszönöm akkor. Az egyetlen észrevétel, amit szeretnék fűzni ahhoz, amit ön az imént elmondott, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az EIT-t az Európai Horizont programhoz kell igazítani. Ugyanakkor egy pillanatig szeretnék a kreatív kikekre ö, visszautalni. Én a médiákban dolgozom, és amikor először ezt megláttam, úgy gondoltam, hogy eh, nagyon tetszik a kreatív iparágak támogatása, de nem vagyok abban biztos, hogy az EIT a megfelelő hely erre. Az EIT-nek eh, tulajdonképpen az európai MIT-nak eh, kellene lenni, technológiai intézetnek, és nem lenne jó, hogyha ezt a vállalkozások az üzlet át, átvenni teljes mértékben de amikor kutatásokat elvégezzük, akkor egy kicsit mélyebben bele gondolunk, akkor kiderül, hogy a kreatív iparágaknak egy jó része az elmúlt tíz évben kereskedelmi szempontból is rendkívül sikeres volt, és különösen technikai területen videójátékok, virtuális valóságra vonatkozik ez, a hologram típusú megjelenítések, tehát ez óriási új terület, és nem szabad, hogy Európa lemaradjon e tekintetben. Ezért támogatom a kreatív iparágakat, a KIC-ket, hogy ez is az EIT-n belül egy főosztály legyen. Ezt támogatom és örülök, hogyha ezt a későbbiekben is támogatni fogjuk. Csak nem tudom, mit kire nézzek, Krisztiánra vagy a bizottságra, de azért azt ne felejtsük el a viták során, hogy a, az ö, sok esetben vissza kell egy kicsit fogni azokat, akik csak az üzleti részek tekintik a dolognak. Következő, Mébár asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Eller úrnak a nagyon jó támogatása és megközelítéséért. Számomra az egyik legfontosabb, és ezt már többször elmondtam, tehát kicsit ismétlem saját magamat, hogy a kulturális kreatív iparágak döntő fontosságuk a, ahhoz, hogy az új tehetségek ki tudjanak bontakozni. És nagyon jól látható, hogy rámutatott erre a jelentés készítője is, és ez az egyik legfontosabb pontja annak a három pontnak, amit kielemelt. A kékeknek kétségtelenül pénzügyi stabilitásra van szüksége, ezért meg kell követelnünk, hogy a kikszeknél az átmenet is biztosított legyen. Továbbá az is fontos, hogy a kikek megfelelő eredményt is hozzanak, és adott esetben korrektív, korrekciós eh, intézkedésekre is szükség lehet. A kikeket integrálni kell az Európai Uniós eh, strukturális eh, alapjainak tervezésébe. És a, koordinált oktatási tevékenységek is fontosak, tehát nem szabad, hogy csak a támogatásra összpontosítsanak az intézetek, hanem az innovációs értékláncot is jobban kell, hogy megvalósítsák. Tehát a coaching tevékenysége a felsőoktatási intézményekben való jelenlét részvétel fontos. Fontosak természetesen a vállalkozói készségek fejlesztése is, erre rámutat már, már a jelentés készítője is, hogy a fő prioritások fontosak a jövőnk szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, megadom a bizottságnak a szót, de előtte még én is két dolgot hozzátennék. Bocsánat, valakit még kifelejtettem volna? Uh, I'd just like to... Én csak egy általános hozzáfűzésem lenne az elhangzottakhoz. Ahhoz képest is, amit Judith mondott, nevezetesen ...2014-től 19-ig ebben a bizottságban dolgoztam, és nagyon unalmasak voltak a viták, és nagyon örülök, hogy az új kulturális ágenda az most másképpen néz ki, és mindenkitől azt kérem, hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk. Nem szabad, hogy elveszítsük, és az emberek ne ismerjék fel, hogy abszolút nagy fontosságú a bizottságban, tehát a, az a művészeti és a tudományos közösségek köz mesterséges szétválasztása az nem jó. Innovációhoz kell a kék ég is, a kreativitás, és ugyanakkor az is fontos, hogy a művészek is a beszéljenek, illetve jelen legyenek a műszaki területeken is. Ez vonatkozik a táncosokra, a zenészekre, tehát ennek a kettőnek mindig együtt kell menni. Hiba az, hogyha mesterséges megosztjuk a művészeteket és a tudományt. Én biztosnak szeretnék lenni abban, hogy az Ália hálózatról, amikor beszélünk az iskolákban, a tánc, oktatás és egyebek a NESTA is nagyon fontos, ami az Egyesült Királyságnak a művészeti és tudományos programja, ami nagyon sok, és ez rendkívül érdekes munkát végez. Van a ezer és egy felfedezés, hogy találmány. Szeretnék rámutatni arra, hogy milyen történeti kapcsolat van a muzulmán világ, az építészet, a kultúra, a tudomány, orvoslás területén. És ez nagyon fontos a jelenlegi légkörben, legalábbis az én hazámban iszlamofóbiával terhelt az ország, és számos probléma van, az em, itt az emberek nem ismernek el, illetve nem ismerik fel, azt, hogy Európának nagyon különböző örökségei vannak. Ezért fontos, hogy volt már az előző mandátum ideje alatt is, hogy egy kicsit visszaszorítsuk azt, hogy nem vesszük figyelembe Európa sokszínű örökségét. Tehát ez egy általános észrevétel mindezekről a területekről, amiben, amelyekről szó van ebben a jelentésben. Ja, vielen Dank, äh, Julie Ward. Ähm, Köszönjük szépen. Akkor most folytatnám a saját felszólalásomat. Én is szerettem volna köszönetet mondani Éler képviselőtársunknak, hogy a kreatív iparágak mellett szólt, sőt itt a homlokterünkbe helyezte ezt a fontos területet, mert nagyon sok impulzus a múltban pont a kreatív ágazaton keresztül indította meg a fejlődést a technológiában. Új kamerarendszerek, hogy csak egy példát említsek. De még egyszer mondom, a kreatív ágazat indította el ezt a fejlődést, akár a játékokra gondolva. És aztán a nemzetközi, vagy a elnézést, a mesterséges intelligencia hozzáadott értéke is óriási, nagyon sokan nincsenek is ennek tudatában. Úgyhogy érdemes ezzel foglalkozni. Néha kicsit ijesztő is, hogy a, az AI, AI mennyire részévé vált az életünknek, nyilván megfelelő következményekkel is járt ez, de a kreativitást a technológiai fejlődés más formáival is össze lehet kapcsolni. Érdemes itt eh, tehát interdisziplinárisan gondolkodni. Nem csak eh, elszigetelt kik fog kreatív eh, iparági feladatokat felvenni, magára vállalni, hanem együttműködik más területekkel. És ezzel új technológiák is elindulhatnak az alapkutatásokon túl pont azért, ha a kreatív tényezőt is támogatjuk. Ahogyan Vordasszony is elmondta, nem a STEM, hanem a STEAM kapott nagyobb támogatást. Das halt eben äh, nicht die Reduktion auf... Äh, Tehát ne technológiára, természettudományra korlátozzuk az egyes elképzeléseket, hanem mindig a művészetekkel, a kreatív tartalmakkal is összekapcsolva. Ez az innovációs természet, ez a, az újfajta gondolkodás, egyfajta paradigmaváltás az, amely, amely tovább vihet bennünket, ha nem csak egy területre koncentrálunk. Meg kell tehát figyelni, hogy minden oldal mit tud felkínálni, és ebből kihozni a legjobb szinergiákat. Ezzel sokkal jobban járunk, mint a csak a technikára, vagy például a természettudományra koncentrálnánk. Ez egy nagyon fontos aspektus, és ezt az EIT-n belül is ki kellene domorítani. Visszadom a szót még egyszer a bizottságnak, hogy reagálhasson erre. Köszönöm szépen, és meg kell mondjam, hogy a bizottság részéről mi nagyon is örülünk ennek a rendkívül pozitív reagálásnak a CCI-ra és akikre. Számunkra ez fontos. Mi azt szeretnénk, hogy mindenképpen megmaradjon az A is a kreatív iparágakban, és biztosak szeretnénk lenni abban, hogy kellő, elegendő koordináció van-e a kettő között. Arra is nagyon örülünk, hogy pozitív ma reagáltak az innováció kérdéseire, illetve a felsőoktatási intézményekben ezen programoknak a jelenlétére. Ezek a programok ebbe az irányba mennek. Nagyon pozitívak vagyunk a a Kixnek a nyitott jellegére is, ez bizonyos értelemben húzóerő, és remélhetőleg a szabályozás útján is ez tovább fog menni ezen az úton. Na, ami pedig a horizont az Európai Horizont programmal való harmonizálás természetesen fontos, biztosítanunk kell, hogy az EIT szabályozás megfelelő legyen, tehát a különböző részletes szabályozásoknak valaminek az ICCI-ba kell lennie, másnak pedig a rendeletben a bizottság részéről mi azért eh, küzdünk, hogy ez lehetőleg semleges legyen, és az SZIA-ba kerüljön. Ami pedig a 4%-os költségvetés növekedést illeti. A bizottság ezt feljegyezte, és hát igyekszünk pozitív módon kezelni a költségvetést. 25%-os növekedés a Horizont 2020 hoz a 4 százalékot is meg lehet vizsgálni. Mindenképpen nagyon örülünk a pozitív fejleményeknek. Köszönjük szépen, akkor menjünk tovább a következő de pont, bár még meg kell mondanom, hogy január 27-én déli 12-kor van a benyújtási határideje a módosítóknak, és majd február 17-én fogunk nagy valószínűséggel szavazni, hiszen Bocsánat, mondja az elnök, rossz papírt nézek, tehát április 27, de március 17-én tudunk majd szavazni. Kein Problem. Wir werden dann sehen, wie was, wann was... Tehát ez nem lesz probléma, majd meglátjuk, hogy hogy tudjuk optimalizálni minden esetre 27-e, tehát január 27 -e a módosítók benyújtásának határideje. Nyolcas napi rendi pont következik. A gazdaságpolitikai koordináció és az európai szemeszter, szociális és foglalkoztatás ügyi aspektusokról van szó, az éves növekedési felmérést, 2020-at ismerjük most már, az Amploa az illetékes bizottság, és a 2020-as tavaszi csúcs előtt kellene a parlament legfontosabb prioritásait rögzítenie, különös tekintettel a foglalkoztatásra és a szociális aspektusokra. A bizottság az éves növekedési jelentését 2020-ra megjelentette, erre támaszkodik ez a dokumentum, és hát itt is foglalkoztatási adatokat látunk. Ezek az adatok a legfontosabb trendekről adnak képet az egyes tagállamokban, és a jelentésben van egy külön fejezet arról, hogy hogyan lehet a kompetenciákat, a lehetőségeket még jobban fejleszteni a tekintetben, hogy hogy jussanak oktatáshoz az érintettek. Mivel az Ample-ben nagyon szoros az ütemezés, ezért csak angol nyelven tudtuk megfogalmazni a dokumentumot. Február 20-áig kell dőlőre jutnunk, addigra tehát a szavazásig, 19-ig nekünk is el kell fogadnunk a dokumentumot, hogy egyáltalán az, AM, az AMP szavazáson figyelembe tudjék, tudják venni. Minden ország megkapta az ország specifikus ajánlásokat a témára vonatkozóan, így például a különböző aspektusokra, életen átvaló tanulás többek között. És mivel, ahogyan már mondtam, nagyon gyorsan kell dolgoznunk, ezért csak angol nyelven állt rendelkezésre, illetve áll rendelkezésre a dokumentum. Ebben a véleményben a következő pontokra térek ki. Az Európai Uniót és a tagállamokat is felhívjuk, hogy a vonatkozó politikáikat dolgozzák át, annak érdekében, hogy a digitális világra felkészüljenek, illetve az, a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra is reagáljanak, mert nagyon gyenge az oktatási output, tehát az oktatás minőségét mindenképpen javítani kell. Ebben a kontextusban az európai ö, oktatási térség létrehozását mindenképpen támogatjuk, és nem csak az egyetemekre gondolok itt, hanem egy sokkal tágabban értelmezett megközelítésre, ha az oktatási térségre gondolunk, ö, mert ezáltal legalább összehasonlíthatóvá válnak az egyes intézmények. Ez a lényeg tehát, hogy komparatív adatok álljanak a végén rendelkezésünkre. Hogyan tudjuk az egyenlőtlenségeket visszaszorítani? oktatásban, illetve gondozásban. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen vannak olyan gyerekek, akiknek egyszerűen rosszabbak a, a lehetőségeik, mert más szociális háttérből származnak, és eh, rájuk nézve is nagyon lényeges, hogy már korai gyerekkorban legyen megfelelő lehetőségük, hogy eh, beléphessenek az iskola rendszerbe és az oktatásba. A fiatal korúak munkanélküliségének visszaszorítására ö, találtuk ki, és kívánjuk erősíteni a vállalkozóknak az oktatását, olyan értelemben, hogy indítsanak vállalkozást, merjenek indítani, és itt nem csak a klasszikus oktatásra gondolok, hanem hogy kreatív képességeket domborítsunk ki, ezeket segítsük, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy a gyerekek is jöjjenek rá arra, hogy mi az, amihez értenek. A tagállamoknak az együttműködést is szorgalmazniuk kell az oktatási intézmények és a vállalkozások között azért, hogy a ö, meg, nem megfelelő ö, kapcsolatot a kettő között javítsák. Nem csak mert ugye, ha a képzés nem arra irányul, amire szükségük van a vállalkozásoknak, akkor egyensúly hiány mutatkozik ezen a területen. Az általános képességek fejlesztése, az általános tudás, amit jelenleg adunk a gyerekeknek az iskolarendszerben, az természetesen fontos, de fontos az is, hogy megfeleljen annak, amire a munkaerőpiacnak van igénye. Fontos az oktatásnak a jobb minősége, a képzés jobb minősége. Na, különösen fontos a hátrányos helyzetűek, a migránsok képzése, illetve az állampolgársági nevelés. Ez is egy rendkívül fontos pont, és oda kell figyelnünk arra is, hogy a az iskolából való lemorzsolódás területén mi történik, mert nagyon sok országban ez is az oka a munkanélküliségnek. Vannak olyan országok, ahol ez 10%-nál is magasabb a lemorzsolódott fiatalok köre. Ezt a jövőben nem szabad elfogadnunk, ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ez már korábban is cél volt a Lisszaboni agendában. Ezért fontos, ez évek óta így van, és nagyon sok még a teendünk ezen a területen. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést is fel kell vetnünk a jelentésben, de további kommentárokat, észrevételeket is figyelembe vehetünk, bár korlátozott a terjedelme a jelen, jelentésnek. Én magam is fogok még néhány dolgot hozzáfűzni a jelentéshez. Köszönöm szépen! For S&D, uh, uh, Petra kammer Évet. Petra kammer Évet következik. Köszönöm szépen a szót. Hát először is a Lara Scholters Shadow-t kell kimentenem, mert ő a kontban most párhuzamosan mutatja be a vonatkozó jelentését, viszont megkért arra, hogy egy pár gondolatot adjak elő az ő nevében. Először is Lara Voltász nevében szeretnék köszönetet mondani a raportőnek a kiváló jelentéstervezetért. A legfontosabb kihívásokat foglalja össze, amelyel szembesül Európa az oktatás területén. A szociális integráció és az integráló, integratív oktatás, mint eleme ennek a véleménynek nagy örömmel tölti őt, hiszen a digitalizált világban szükség van arra, hogy felkészítsük az összes polgárt a társadalmunkban az új kihívásokra. Két módosítóra szeretnénk reflektálni. Az egyik az, hogy a tagállamokat hogyan motiváljuk arra, hogy investáljanak az oktatásba, a képzésbe, és hogy erre mekkora szükség van, ezt majd délután is halljuk, amikor az aktuális legutóbbi PISA tanulmányt bemutatják, amelyben tényszerűen megállapítható, hogy a tagállamok inkább lefelé évelő trenden mozognak. Ez egy nagy kihívás tehát, úgyhogy parlamentként is nagyobb nyomást kell kifejtenünk az egyes tagállamokra. A másik dolog pedig arra a kérdésre is reflektálnunk kell, hogy hogyan biztosíthatjuk, hogy a szakképzés, leginkább a szakképzés megfelelő helyet kapjon a Green Deal-ben, a New Green Deal-ben, amit, ami a csapból is folyik, hogy úgy mondjam. Tehát akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek, képség, készségekkel rendelkeznek, azok az emberek uh, hogyan tudnak majd érvényesülni, hogyan tudjuk az ebbe az irányba mutató innovációt felkarolni a Green Deal keretében. Lara tehát nagyon örül az együttműködésnek, a jelentéstevővel és természetesen az árnyék jelentéstevőkkel is. Elnök, köszönjük szépen Kamerévet asszonynak. Bár képviselő. Yeah, uh, thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm ezt a jelentést, nagyon átfogó a minőségi képzés és szakképzés mindenképpen fontos arra, hogy felkészítsük a következő generációt a digitalizációra és az automatizálásra. As a number of uh, other related problems currently facing the job market. És nyilván rengeteg a kihívás a munkerőpiacon, sokszor a, az elvárások nem találkoznak a, a felkínált kompetenciákkal, tudással és a felsőoktatás intézmények és a vállalkozások közötti együttműködés is hagy még kívánni valót. Egyetértek azzal, hogy sokkal nagyobb szükség van motivált tanárokra ezen a területen, és a nemek közötti egyensúlyra is szeretnék kitérni, tehát férfi tanára is sokkal nagyobb szükség van, mert alulreprezentáltak nagyon sok tagállamban. Ami az oktatást és a foglalkozást illeti, foglalkoztatást illeti, óriásiak a különbségek az egyes tagállamok tekintetében. Sőt, egyes tagállamokon belül is. Az oktatás és az foglalkoztatási ügyi adatok is eléggé agasztóak. Különösen, amikor megnézzük, hogy milyen magas a fiatalkorúak, a fiatalok munkanélkülisége. És a foglalkoztatás mellett nagyon sokszor ugye eléggé prekárius körülmények között foglalkoztatják a, a fiatalokat. Nagyon sok tanulmány is ebbe az irányba mutat, hogy itt is az eredménye az, hogyha jobb lehetőségeik lennének, nyilván ott dolgoznának az érintettek. Az automatizáció területén nagyon sok olyan csoport ismert, a hátrányos helyzetűek mellett, akik továbbképzésre vagy átképzésre szorulnak. Sok iparágat felszámoltak, ezeket az embereket pedig fel kell karolni, támogatni kell abban, hogy újra munkát találjanak. Az esélyegyenlőségre is kitérnék még. Amikor a potenciális munkahelyvesztésekre térünk át, akkor itt leginkább férfiak által dominált szektorokról beszélünk, pedig nagyon sokszor a nők azok, akik elvesztik a munkáikat. Ami pedig a készségeket illeti, azt gondolom, hogy itt nem csak a digitális képességekre, készségekre van szükség itt a digitális korban, hanem a kritikai gondolkodásra, a média terén is megfelelő képzés, legyünk képesek arra, hogy megkülönböztetjük a fake news-t a valós hírektől, tehát ezekkel a kiegészítésekkel én azt gondolom, hogy még átfogóbb lehetne a jelentés, és várom az együttműködést a jelentéstevővel. Elnök, köszönöm szépen. Monika Szemédő a következő felszólaló, a Rinyónak egy új tagja, és ő fogja a shadowi funkciót átvenni a Rinyón belül. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni. Monika Szemédó vagyok, a Renew Europe új tagja vagyok, és karácsony előtt től vagyok tagja a Kulturális Szakbizottságban. Nagyon várom már az együttműködést, örülök a témáknak, és tegnap jelöltek ki egyébként árnyékjelentéstevőnek itt a témakörben. És meg is ismerkedtem már egy kicsit ezen rövid idő alatt a témakörre. Módosítókat még nem tudtam megfogalmazni, de nyilván a következő hetekben ez is megtörténik. Örömmel tölt az is, hogy a European Education Area, tehát az oktatási térséget is említette a jelentéstevőt, ezt én is teljes szívemmel támogatom, ezt az elképzelést, mert fontos, hogy közelítsünk egymáshoz, de ahogyan mondtam, a módosítóimban erre majd még konkrétabban kitérek például a minősítések kölcsönös elős, elismerése, a mobilitás kérdésköre az EU-n belül, hogy támogatást kapjunk az EU-tól, az EU-n belül. Ez lesz egyébként az egyik leghangsúlyosabb feladat, amit a parlamenten belül. Elnök, köszönöm szépen, a zöldek részéről nincs itt senki, úgyhogy akkor egyéb felszólalók kaphatnak most teret, szót. Tessék. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen nagyon érdekes. Egy aggodalmam van, nevezetesen a szoros együttműködés az oktatás és a vállalkozások között, ezt említették. Mert van egy olyan tendencia, hogy a ö, vállalatok úgy fordulnak az iskolához, hogy ők nekik képeznek, és ez bizonyos szempontból az önállóságát elvesztik az oktatók, hogyha állandóan a munkaerőpiac igényeinek akarnak megfelelni. És bár egy korábbi vita során már beszéltünk a kulturális iparágról, és ezekről, de szerintem különösen a művészetek azok, amelyek sérülékenyek, hogy sokan úgy vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy nem fontosak és nem igazán hasznosak. Hogyha megnézzük például az Egyesült Királyságot, ott is a művészeteket egyszerűen lehúzzák, kiveszik a tananyagból, mert azt mondják, hogy hát ez nem, egy olyan terület, amivel munkahelyhez nem lehet jutni. És ez egy második kérdés ebből jön, hogy a az iskola, mint az európai demokráciának a fejlesztési eszköze. Mindig van egy olyan probléma, hogy a iskoláktól is propaganda tevékenységet folytatnak, az veszélyt jelent, mert az ő demokrácia képük az nem feltétlenül az, amit szeretnénk. Tehát a politikai oktatást az mindenképpen egy nagyon kényes kérdés, és nagyon óvatosan kell vele bánni. És nem lenne jó, hogyha az iskolákban bármiféle politikai irányt is előmozdítanának. Hát nem gondolom, hogy egyfajta propagandát követelnének itt a jelentésen belül, hanem hogy úgy alakítsuk az iskolákat, hogy ne egyfajta elefánt, csonttoronyból cselekedjenek mindentől elszigetelten, hanem egy demokratikus ö, szemlélettel mindenki számára biztosítsák a, a képzést. Vannak nyilván hát a demokráciának különböző értelmezési lehetőségei, itt az EU-n belül is látjuk ezt, de nyilván a jogállamiság és bizonyos struktúrák mint értékek, közös értékek, olyanok, amelyeket itt az unión belül rögzítettek, és az iskolákban is megfelelően ezt kellene tudásként továbbadni, anélkül, hogy ennek bármiféle politikai színezete lenne. Az előbb éppen utaltam arra, hogy számomra mennyire fontos, hogy az iskolákban lefedjék a munkahelyi igényeknek a kielégítését, de nem csak erre kell ott koncentrálni, hanem általános, alapvető tudást is közvetítsen az iskola, ez is feladata, és egy, egyfajta mixre volna szükség. Nem árt egyáltalán az, hogy a vállalkozásokkal is kapcsolatokat alakulnak ki, alakítanak ki az iskolák. Németországban nagyon jók a tapasztalataink etéren, mert sokszor nehéz a, az iskolából átlépni a munkavilágába. Éppen ezért egyfajta gyakornoki rendszert kialakítani, ez csak haszonnal járhat főleg azon diákok számára is, akik lehet, hogy nem voltak a legjobb tanulók, de megfelelő mm, tudás és készségek birtokában át tudtak lépni a munkavilágába, és ott egy jó munkát, munkakört tudnak betölteni. Ez nyilván kapcsolatok nélkül nem megy az iskolai és a vállalkozói világ között. Fontos viszont az is, hogy ne reklámozhassák magukat ezek a vállalkozások, ne ők vegyék át az irányítást az iskolák fölött. A nemzeti tanfelügyeleteknek nyilván feladata az, hogy ezt felügyeljék. Más és más a gyakorlat az egyes iskolákban, van, ahol nagyobb szükségre van rá, valahol kevesebb, de véleményem szerint fontos, hogy itt mi is véleményt fogalmazzunk meg. Olyan iskolákban, ahol kevesebb az esély a továbblépésre, ott kell segítséget nyújtani azért, hogy a fiatalok munkanélküliségét visszaszorítsuk, sőt, akár meg is előzzük. Julie Ward. Uh, yeah, number of really important... Több nagyon fontos kérdést is felvetettek, és nem mi feltétlenül értünk egyet Klárával, többek között a tananyag tekintetében, mert eh, azt hiszem, hogy nagyon is eh, rossz az a jövő generáció szempontjából, hogyha eh, kérdések, hogyha nem kíváncsiak, ha nem tudnak probléma megoldást végezni. Ez egy nagyon fontos kérdés. Én voltam iskolaigazgató, úgyhogy van tapasztalatom hogyan néz ki egy iskola belülről, és hogy hogyan működik, és hogy milyen kapcsolatok vannak a különböző közösségekkel. Azt gondolom, hogy nagyon fontos minden iskola számára, hogy nagy befogadó megközelítéssel éljen, hogy kinyissa kapuit, és a vállalkozásokban benne vannak a szociális vállalkozások is, nem csak a profit-orientált vállalkozások. Például én amik nagyon odafigyeltem, amikor például nagy olajvállalatok jöttek, vagy mondjuk a hadsereg, mert és ők ajánltak lehetőségeket. Tehát ennél sokkal szélesebben kell a vállalkozásokat meg megközelítenünk. Valaki, aki dolgozott a leghátrányosabb helyzetű fiatalokkal, ők bármilyen szociális hálózathoz kapcsolódnak, ugyanis ők ki vannak zárva minden tevékenységből, és nincs igazán reményük sem a jövőt illetően. Én azt láttam, hogy az európai projektek, amelyekben részt vettünk, Semmi közük nem volt a propagandához, viszont nagyon nagy méltóságérzetet adtak a fiataloknak, olyan képességeket tudtak megszerezni, amivel korábban nem, és a fiatalok például autista vagy más fogyatékossággal élő gyerekek részletek különböző programokban, vagy például Angliában foglalkoztam olyanokkal, akik az Erasmus Plus programokban vettek részt, miközben tanulási nehézségekkel küzdöttek és csak az európai finanszírozású programok álltak lehetőségre, mert a brit ö, kormányzat sohasem adott nekik ilyet. És az én, abban a térségben, ahol én voltam, egy Erasmus Plus programban ezekkel a gyerekekkel. Itt Brüsszelben tudtam találkozni, amikor itt voltak, valamennyien autisták voltak Európa legkülönbözőbb részeiből és így később például innovációs vállalkozási programokban vettek részt, munkatapasztalatot szereztek saját közösségükben. Ez nem európai propaganda, hanem ez az európai projekt és azok az európai értékek, amit az európai demokrácia biztosítani tud a jövő generációinak. És nagyon sajnálom, hogy olyanok, mint ön, ez a leghátrányosabb helyzetű fiatalokat akarják kizárni a programból. Fox asszony, szeretnék emlékeztetni önöket, hogy most itt nem brit vitát folytatunk, hanem egy konkrét dossziét vitatunk meg, nem pedig az angol belügyeket. Egyetérek, és nem is kívánok reagálni erre az észrevételre a demokrácia pontot szeretném egy kicsit tisztázni. Értem, hogy mennyire fontos a demokrácia kérdése, illetve hogy a fiatalok értsék, hogy mit jelent a demokrácia. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos arra utalni, hogy a demokrácia tanítása mellett nagyon sok érv szól. Nem is tudjuk ezeket most így egy módon megközelíteni, mert minden, hogy hogyan valósul meg, jelenik meg a demokrácia, mi a demokratikus, mi nem. Ezzel nem kívánok foglalkozni hanem az állampolgárság, demokrácia oktatása az iskolában, ez különböző országokban különböző módon valósul meg, és ezt is látni kell. Nagyon sokszor tanárok, akik a leghátrányosabb helyzetű diákokkal foglalkoztak, például én is ilyen közvetből jövök, és láttam, hogy különböző kormányzatok sok esetben az iskolákat azra próbálják felhasználni a saját politikai programjukat, helyezzék előtérbe, illetve azt propagálják. Ezért mondom, hogy például amerrel én élek, és itt a parlamentnek is, mindig is ris, respektáltak a képviselőtársaim. És mindig is nagyon jól fogadtak minden bizottságban, és ezért nagyon hálás vagyok. Én Európa párti vagyok, szeretnék kapcsolatot tartani Európával, akkor is, hogyha már elhagyjuk az Uniót, de én mindenképpen európainak tartom magamat, és Európa ö, párti vagyok. És nagyon jó volt itt dolgozni. Elnök, köszönöm szépen, Fox asszony. Van-e további hozzászóló, Mohamed úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretnék megköszönni a kedves szavait, amivel nyitotta az ülést. De az a téma, ami itt van, ahogy már én korábban mondtam kollégáknak is, egy olyan terület, amin továbbra is fogunk dolgozni, már akkor is, amikor a hét második felében Angliában leszünk. Vannak nem informális felállások is, most nem csak a hivatalos iskolákra gondolunk, hanem különböző országokban az a tapasztalatom, hogy vannak, akik kikerülnek a hivatalos, a formális iskolából, és aztán informális szervezetek eh, karolják fel őket. És bármilyen programunk, egyebek vannak, akkor mindig is emlékszünk arra, hogy van helye, kell, hogy legyen helye az informális oktatásnak is hogy az európai értékeket is átadjuk, és hogy beszéljünk, vagy szóljunk azokhoz a fiatalokhoz, vagy csoportjaikhoz is, akik más helyzetekben vannak. Elnök, köszönöm szépen, szeretném én is felvetni az informális tanulás, az informális oktatásnak a kérdését, mert nagyon sok olyan képesség van, vagy tudás, amit nem csak a formális területen oktatnak. Ugyanakkor az is igaz, hogy nagyon nehéz mérni ezeket a dolgokat, különösen akkor, amikor európai oktatási területről beszélünk, hogy ott az eredményeket, jó eredmények vannak, de hogy ezek az eredmények összehasonlíthatóak lennek. Ez az, amit mondtam, hogy az európai oktatási területnek az a lényege, és ezt van benne, hogy nem azt akarjuk, hogy mindenütt ugyanolyan legyen az iskola, hanem azt akarjuk, az iskolák összehasonlíthatóak legyenek, valamilyen módon mérhetőek legyenek, hogy össze összehasonlítható ez az eredmény egy másik országnak a hasonló eredményeivel. Valószínűleg ez az, ami segíthet abban is, hogy jobban elfogadjuk a különböző oktatási szinteket, illetve a diplomákat, mert most ott is probléma van, hogy a különböző oktatási szintek milyen képzettséget adnak. Különböző tagállamokban mindig nagyon nehéz elfogadni egy másik országból származó iskolai képzettséget, vagy a, a tantervek is nem e, teljesen egyformák. Erről már volt szó, amikor a speciális oktatásról beszéltünk. Tehát a különböző végzettségek, szakmai végzettségek, ezeknek az elismerése, ez egy rendkívül nehéz vitát eredményezett, mert egyszer másak voltak a feltételezések, mert mások a háttérben meghúzódó képzési rendszerek is, illetve intézmények. Tehát az egy óriási feladat, hogyha egy ilyen európai oktatási térséget kívánunk kialakítani, mert ez önmagában már az indulásnál nehéz, ugye összehasonlíthatóvá kell tenni a különböző intézményeket, oktatási rendszereket. Ez a jelentés viszont az alapvető követelményekkel foglalkozik, tekintettel a foglalkoztatásra és az oktatásra, képzésre. Úgyhogy egyelőre erre korlátozódjunk, nyilván szem előtt tartva az összes többi fontos feladatot és kihívást is, amelyet meg kell oldanunk a következő években. Ez is feladata a szakbizottságnak, hiszen el kell gondolkodnunk a térség megvalósításáról. Ha nincs további felszólalás, Mohamed nem kívánt szót emelni, jó? Akkor megköszönöm minden kollégának, illetve nem tudom, a bizottság kéri a szót? Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság részéről is köszönöm, hogy ezt a nagyon fontos kérdést napirendre tűzték, és különösen köszönet azoknak a kollégáknak, akik képviselők, akik ezt az anyagot összekép állították. Ez nagyon megfelel annak, ami az elképzelése volt a bizottságnak is, a 2020-as éves fenntartható növekedési stratégiában kitűnő véleményez, és rámutat két dologra, amiket érdemes megemlíteni. Az egyik, hogy a dokumentum hangsúlyozza, hogy a minőségi oktatásra, képzésre kellene még többet fordítani és segíteni a gazdasági növekedést ezáltal az innováció és a magasabb termelékenység nem érhető el másképpen, mint hogy javítjuk az oktatást és a képességeket fejlesszük, digitális numerikus képviseket is. Ugyanakkor, hogyha megnézzük makroekonomiai szempontból, a dokumentum rámutat arra is, hogy a közfinanszírozás minőségét is javítani kell, és olyan dolgokra kell költeni, amelyek a hosszú távú növekedést segítik. Ez a jelenti az oktatást, foglalkoztatást, első mindenek előtt. Az oktatás képzésnek a fontos szerepe abban, hogy az igazságosan valósuljon meg, és mindenkinek azonos hozzáférhetési lehetőséget adjon. A befogadó képessége és a minőség az oktatásnak, az oktatási rendszernek olyan legyen, hogy csökkentsük ezáltal a lemorzsolódást, és segítsük elő a konverziót, hogy a megfelelően jön az igényeknek ez az, amiről volt szó. Az oktatás az egy beruházás, egy befektetés, és ahogy Monika is említette, strukturális reformokat is jelent ez. A bizottság egyetért mind a strukturális támogatásra, strukturális változtatásokat a tagállami szinten, és köszönöm szépen, és köszönjük, hogy a parlament támogatja az Erasmus költségvetését a hosszú távú uniós költségvetésen belül és mint tudják, van Leyen biztos is ezzel egyetért, és ez szerepel a tárgyalásaink során is az általunk képviselt pozícióban. Amikor a strukturális reformokat illeti, valószínűleg lesznek majd alkalmak, amikor ezeket meg tudjuk vitatni, és fontos, hogy az önök álláspontját is megértsük fogni, fogni, látni fogják, hogy a bizottság nem üres kézzel érkezik, mert nekünk is vannak elképzeléseink, és dolgoztunk ezeken a területen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Akkor ezzel lezárjuk a nyilvános ülést. Á, ah, egy pillanat, először Szeretném emlékeztetni önöket, hogy a módosítóknak a határideje január 27-12 óra, és kizárólag angolul, mert angolul kell dolgoznunk ezen az anyagon, ugyanis nagyon szoros az időkorlát. Köszönöm szépen, mindenkit kérek, hogy akinek nincs jogosultsága a teremben lenni, az ártülésen, aki nem vehet részt, a szíveskedjék most elhagyni a termet, méghozzá gyorsan és csendben.